Okay, we, we can start, yeah. Good morning. Jó reggelt, kollégák! Kezdjük el az Econ és FEM szakbizottságok közösen szervezett ülését. Először is szeretném szeretnék néhány kérdést. Van-e kérdésük a napirendel kapcsolatban? Nincs. Elfogadtuk. Egy napi rendi pont van rajta. nem esélyegyenlőség és adópolitikák az EU-ban című jelentés a módosítók megbeszélése 189 módosító jött be e közös jelentésre a két szakbizottság tagjaitól. Marisa Matthias, a tekon és Ernest Urtasun a FAM részéről a jelentéstevők. Először őket hallgatjuk meg, akik elmondják nézeteiket a jelentés, illetve a módosítók fő elemeiről. Most tehát megadom a szót Matthias asszonynak. Három perc van, asszonyom, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. obrigada, bom dia. Bem, eu quero começar por, eh, por agradecer aos relatores sombra e às relatoras sombra. Köszönöm szépen. Hadd kezdjem azzal, elnök asszony, hogy megköszönöm az árnyék előadók és a kollégák módosítóit, és az eszmecseréket, amelyeket eddig lefolytattunk. Volt már egy első megbeszélés az összesen 189 módosítóról, és néhány kompromisszumot sikerült is kialakítani már. Különösen hálás vagyok a konstruktív módszertanért, amelyel a tárgyalásokat folytattuk, azon közös óhaj mentén, hogy megállapodásra jussunk. És rettetesen fontos téma ez nekem is, meg Urtaszun kollégámnak is, aki a előadó, ezt tudniuk kell. Az a célunk, hogy mainstreaming révén az összes szakpolitikában, ezek között a, szak, a pénzügyi politikában is megjelenjen az esélyegyenlőség. Azt hiszem nem lesz túlzottan nehéz a legtöbb javaslat tárgyában kompromisszumra jutni, lehet, hogy túl optimista vagyok, de így látom jelenleg. Van azonban egy része, ezeknek egy része viszont keményebb jó, ezekkel külön-külön kell majd foglalkozni. És ezt még cserélni, erre lesz alkalmunk most is, meg a későbbiekben is. És persze mindenki mondhatja, ami a szívét nyomja a témában, és Fontos, hogy a problémás módosítókat komolyan megtárgyaljuk. Mindenképp az a cél, és van rá jó esély, hogy az eszmecsere révén valamiféle megállapodás jussunk az individualizációs témákkal kapcsolatban is, mert ezek jelentik a legnagyobb kihívást. Ennyit szerettem volna elmondani, inkább arra hagynék időt, hogy kollégáim elmondják, hogyan látják -e kérdéseket, és elkezdjük az eszmecserét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Matthias asszony. Most pedig megadom a szót Urtasun úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen, röviden csak megköszönöm kollégáimnak a jelentésnek szentelt figyelmet, ami nagyon jelentős figyelem, látszik a sok módosítóból. Általában véve úgy érzem, jó lépéseket teszünk e szöveggel azzal, hogy az adópolitika és a nem egyesülenség témáit egyeztessük. Ez egy legerősebb szöveg, ami ebben a témában született, és ha elfogadásra kerül, nagyon jelentős lépés lesz, komoly hatása lehet olyan folyamat, mint az európai szemeszter, az országspecifikus ajánlások és a tagállami politikák. Általában mondva a nagy számú módosító ellenére az első árnyékad ülésen úgy éreztem, hogy nagy konszenzus készség van, a felek között nagyon sok témában, például abban, hogy mi az közvetlen és közvetett adózás hatása az esélyegyenlőségre, a streamline adatokpolitika témájában, és örömmel láttam, hogy az első árnyékadőlésen néhány kisebb megfogalmazásbeli nézeteltérésen túl a frakciók többsége úgy tűnik a konszenzus szellemében kíván haladni, egy nyitváló kérdés van még, amely megoldást kell találjunk, ez pedig az individualizációja a jövedelemadónak. Számomra itt egy, egy minimális követelmény van, amit szeretnék a jelentésben megjelenteni, az, hogy azt legalábbis ajánlanunk kell a tagállamoknak, hogy mindenféle diszkriminációt töröljenek el, amely a közös adódásból adódna. Ez a minimum, amit kérhetünk. Tudjuk, hogy a diszkrimináció jelensége sokféle módon jelenhet meg, hogy ezeket egyéni adózásnak, vagy kell nevezzük, vagy találunk-e valami más közös nevezőt. Hát ez irányban kell majd tovább tapogatózva tárgyalnunk a megoldás irányában. Azonban meg vagyok győződve arról, hogy erre van lehetőség, és létrejön egy jelentés, amely nagy támogatást kapott a szakbizottságban, ez Marissa is azért kívánságom is azt hiszem. Köszönöm, Ortasun úr. Most pedig megadom a szót a különböző képviselőknek, árnyék előadókkal kezdünk. Gerhold úr, aki az árnyék előadót helyettesíti a saját frakciójából. Köszönöm, elnök asszony. Tegnap kaptam meg a feljegyzést, eh, angolul fogom ezt eh, felolvasni. Helyz és Zaborska képviselők elnézést kérnek, hogy nem lehetnek itt, de én szerettem volna az EPP véleményét ismertetni. 70 módosítót eh, nyújtott be az EPP, ami azt mutatja, hogy konstruktívak akarunk lenni és részt venni ebben a dologban. Egy produktív árnyékelőadói ülésünk volt eddig, és úgy gondoljuk, hogy sikerül majd a végére jutni ennek a jelentésnek megfelelő időben. Az általános prioritása jelentéssel kapcsolatban az, hogy miközben elismerjük, hogy indirekt nemi diszkrimináció létezhet a egyes adópolitikákban, mégis úgy gondoljuk, hogy inkább megfelelően kell végrehajtani az EU vonatkozó jogát. Az adó jogszabályok általában semlegesek, nem nyújtanak előnyt sem férfiaknak, sem nőknek, miközben a munkavállalással kapcsolatos politikák sokkal inkább lehetnek diszkriminatívak, ezzel érdemes lenne foglalkozni. Emellett az adó, a adózás a tagállamok hatáskörébe tartozik. Fel lehet őket kérni, hogy az egyéni vagy családi adózási rendszerek felülvizsgálatára lehet kérni őket, de egyes tagállamok kipécézését nem tartjuk elfogadni. Nem lehet megkérdőjelezni azt a választási szabadságot, amelyet a családok élveznek az adózásukban. Mi a választás szabadsága mellett vagyunk, az európai polgároknak kell döntést hozni ők a saját pénzügyi érdekeiknek megfelelően. Ami pedig az áfát illető kritikát illeti, eh, mi úgy gondoljuk, hogy eh, túl messzire megy a jelentés, eh, és ebben a vonatkozásban újra kell gondolni. Ezek olyan kérdések, amelyeket az EU áfa irányelvében kell megvizsgálni. Az EU áfa rátákra vonatkozó javaslat az megfelelő lehetőséget biztosít arra, hogy ott szerepeltessék a 0%-os áfa ötletét a higiéniai termékekre vonatkozóan. A kompromisszumokon múlik majd, hogy milyen módon fogunk reagálni frakcióként erre a jelentésre, viszont szívesen tárgyalunk addig is tovább. Köszönjük, most pedig megadnám a szót Beres asszonynak a szocialisták részéről. Köszönöm a raportőrnek, aki csodálatos munkát végzett. Én úgy gondolom, hogy a tárgyalásokat kell most itt értékelnünk a módosítók kapcsán. Elég jó álláspont kezd kirajzolódni. Egy erre a helyzetre a parlament reagálni szeretne. A végcél az, hogy rávilágítunk arra az implicit elfogultságra, amely az egyes tagállamokban létezik az adórendszerekben, és amely bünteti a nőket, és adott esetben megakadályozza visszatérésüket, vagy hátráltatja visszatérésüket a munkaerőpiacra, és akadályozza a, az anyagi önállóságukat is hiszen eh, azok a nők, akik eh, eh, korábban vagy háztartásban dolgoztak, vagy gyerekekre vigyáztak, nem feltétlenül tudnak visszamenni a munka világába, mert az a családnak az adójogok miatt, az adószabályok miatt nem kedvező. Egyébként ebből a szempontból az adó jogszabályok alkalmazása például abból a célból, hogy a gyerekfelügyeleti, a bölcsődei óvodai ellátást valamilyen módon ösztörözzék, az egy szokásos jelenség egyes tagállamokban. Olyan módon kell az adószabályokat alakítani, hogy a nők könnyebben visszatérjenek, térhessenek a munkaerőpiacra. piacra érdem, jó lenne találni egy megfelelő megfogalmazást. Angolul van is egy szövegváltozatunk, amely lehetővé teszi azt, hogy megállapodjunk, és amely arra szólít fel, hogy egyénesítsék az egyéni, bocsánat, vezessék be az egyéni adózást, tehát erre szólítjuk fel a tagállamokat, taxation system. Euh, autour de ça, je pense qu'on peut... Tehát euh, ez alapján lehetne dolgozni egy közös euh, szakpolitikát. A tagállamok az ÁFA reform során arra kell, hogy törekedjenek, hogy az úgynevezett tamponadót felszámolják, és ez azt gondolom, hogy eh, eh, egy fontos eh, lépés, valamint életben kell tartani a nemi hatását, a nemekre gyakorolt hatását annak az adópolitikának, amit a tagállamok folytatnak, és meg kell vizsgálni továbbra is, hogy milyen különböző hatással van az adójog, az adózás a férfiakra és a, a nőkre, és ezt figyelembe venni később. Én jó munkát kívánok a társ előadóknak, köszönöm. Beres asszony, Tremosa úr az ALDE részéről köszönöm. Elnök asszony, először is szeretném megköszönni a raportőrnek a nagyszerű munkát a liberálisok részéről. Egy új valóságra hívnánk fel a figyelmet. Az egyes tagállamokból érkeznek adatok a fizetésekre vonatkozóan, illetve egyre jobb adatok állnak rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy nők és férfiak eltérő fogyasztási szokásokkal rendelkeznek, a nők és férfiak nem ugyanazokat a termékeket veszik, például egészségügyi vagy egyéb eh, termékek eh, körében, eh, amennyiben növekszik a bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az adózás másként érinti ezeket a, az eltérő fogyasztói kosarakat, akkor ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Ezt az új valóságot el kell fogadni, és én azt gondolom, hogy a polgárok és a szavazók is azt várják el, hogy a valósághoz igazítsuk a politikánkat. Én nem gondolok az Európai Unióra, mint transferunióra liberálisként, de a legjobb gyakorlaton alapuló unióra mindenképpen. Ezért én is csak megismételni tudom azt, amit az lpp e és képviselő mondott, az adóztatás az tagállami kompetencia, ugyanakkor az Európai Unió javasolhat legjobb gyakorlatot, amely erkölcsi erkölcsileg köti a tagállamokat, nevezetesen azt, hogy célként tűzzék ki a nagyobb egyenlőséget, illetve a, az adózás egyenlő hatását a férfiakra és a nőkre. Ezért is gondoljuk azt, hogy a tagállamokat fel lehet kérni arra, hogy javítsanak az adópolitikájukon. Köszönöm, Tremósza úr! Van még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Thank you. I'm not working directly. Ordasszony. Nem eh, foglalkozom igazán ezzel a kérdéssel, de a férfinői egyenlőség az eh, egyik eh, kedvenc témám, és azt gondolom, hogy a nemek közti egyenlőség az Európai Unió egyik fontos feladata, ideértve az adópolitikát is. Amikor a nők nem élveznek egyenlőséget, azt valójában az egész társadalom megbánja, hiszen lehetnek nem akart, nem kívánt következmények is a nőkre nézve az egyenlőtlenségnek, ide számítva akár még az általuk elszenvedett erőszakot is. Mindannyian azt szeretnénk, hogy egy olyan egyenlő társadalomban élhessünk, amely tiszteli a nőket, és igazán eh, egyenlőséget ad nekik minden területen. Én úgy gondolom, hogy van összefüggés eh, a gazdaság egyenlőtlenség és az erőszak között is. Tehát ezt eh, nagyon holisztikusan kell kezelni ezt a témát, mindent meg kell vizsgálni, és így elérni, hogy javuljon a nők helyzete. Én részt vállaltam a szegénység elleni célok megvalósításában, különös tekintettel a növekvő háztartási kiadásokra. Mi úgy gondoltuk, hogy a megszorítások komolyan érintik azt, hogy a nők bekapcsolják a fűtést, vagy milyen élelmiszert vegyenek a gyereküknek, a mindennapi politikai dö pénzügyi döntéseiket befolyásolták a megszorítások. Ezért is fontos az, hogy méltányosabbak legyenek az adózási szabályok, hiszen nem akarjuk azt, hogy ez az egyenlőség kiterjedjen az egész családra, az egész család lássanak kárát. Én nagyon örülök, hogy a kollégák dolgoznak ezen a témán, és azt szeretném, hogyha egy jobb, méltányosabb világot érnénk el a nők, illetve családtagjaik számára. Köszönöm. Most pedig akkor a társraportőröknek adom meg a szót, Matyas asszony. Thank you so much. Very brief. Köszönöm szépen. Röviden. Szeretnék köszönetet mondani a kollégák megjegyzéseiért. Azt hiszem, hogy mindannyian kulcsfontosságú központi témákra utaltak a jelentésben, és természetesen a célunk nem az, hogy a tagállamok kompetenciájába beleavatkozzunk, ez soha nem is volt így. Ez teljesen világos. De vannak olyan közös politikák, amelyeknek közvetlen hatása van a nemek közötti eh, egyenlőtlenségre, és ezek eh, között eh, szerepel az adópolitika és a közös héja politika például. És hogyha megnézem az adott termékek nemek szerinti vásárlását, persze természetesen ennek közvetlen hatása van. Az Európai Parlamentnek és az európai intézményeknek ebben a dimenzióban kell gondolkodni, amelyek közösek minden tagállamban, és nem mélyíteni akarjuk nyilván a nemek közötti egyenlőtlenséget. Ez a témája a jelentésnek. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást, nagyon köszönjük Pervans Pereznek a javaslatát azért a megfogalmazásért, ilyen sikerülhet a legfőbb pontot megoldani, vitatott pontot megoldani. Ez egy nagyon jó kompromisszumos javaslat. Az árnyék jelentéstevők is nyilván ezt megvitatják. Köszönöm szépen a javaslatát. A néppárti kollégáknak pedig azt szeretném mondani, hogy az ő megjegyzéseiket felvetéseiket is komolyan vesszük, és mi is szeretnénk kompromisszumra jutni, konstruktív kompromisszumra jutni, és természetesen ez már egy létező jogalapból indul ki, de ahol ez nem megfelelő, ott ezt meg kell változtatni mert hogyha folyamatosan mindent csak alkalmazunk és végrehajtunk, akkor már nem marad feladatunk. Olyan javaslatokat kell megfogalmazni, amelyek biztosítják azt, hogy a, meg, hogy a jogalap létezik, de hogyha ez nem megfelelő, akkor ennek a megváltoztatását is fel kell vetni. Köszönöm szépen, és várom a következő eszmecserét. Köszönöm szépen, Urtaszon úr. Hát túl sokat nem tudok én se ehhez hozzátenni. Azt hiszem, Marisa mindent elmondott, ami szükséges. Egy-két dolog. mit abszolút támogatjuk a széleskörű konszenzus elérését, és azt gondolom, hogy a második árnyék jelentéstevő ülésen le fogjuk zár, tudni zárni az ügyet. Másodszor a néppárti kollégák által említett tamponadó, Természetesen folytatjuk a vitát, ez egy nagyon fontos kérdés, abban az értelemben, hogy valóban az a közvetlen diszkrimináció esetét látjuk. Számos kampány követeli a reformot ezzel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy erre reagálnunk kell. Ez egyik a legfontosabb célkitűzése a jelentésnek. Erről beszélni kell, nyitottak vagyunk a megfogalmazásra, de mindenképpen ennek szerepelnie kell a javaslatban. Ami az individualizációt illeti pervans javaslata jónak tűnik, szerintem kezdjük ezzel, és meglátjuk, hogy ez elfogadható -e a frakció többi részének de, a per, de Pervans javaslatában kiindulva szerintem tudunk megoldásra jutni. Köszönöm szépen, és remélem, hogy a következő árnyék jelentéstevő ülésen le tudjuk zárni az, a vitát. Köszönöm szépen, mondja az elnök. November 21-én az egy 21-én az együttes ülésen lesz a szavazás, és most lezárom ezt az együttes ülést, és 9 órakor az ECON kezdi itt a munkát. Köszönöm.